przewodniczący! Az elnök. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Vitam eh, Państwa na kolei. Üdvözlök mindenkit üdvözlöm az új, újabb ülésünken valamennyiüket. Először is két tájékoztatást szeretnék adni, sajnos nagyon szomorú hírekről kell, hogy tájékoztassam önöket. A tegnapi napon Firenzében egy ember előtt két személyt, valószínűleg egy rasszista indítatású cselekményről van szó, ismételten emberek ultak el jól lehet dolgozni akartak itt Európában. Szörnyűséges dologról van szó, elszomorító, elkeserítő dologról van szó. Mindenképpen fel kell lépnünk az ilyenfajta xenofob rasszista